képviselő kap szót. Grazie Presidente. Con il mandato per il trilogo il bilancio entra la procedura. Köszönöm szépen, elnök úr! A feladatalmazásnak a keretében elindítjuk a költségvetési eljárást. Most a feladatalmazással egy konkrétabb szakaszba jutunk a költségveti hatóságok ebben a fázisban eszmecserét fognak folytatni azért, hogy konkrét eredményre jussanak. Éppen ezért a részemről remélem mindenek előtt arra azt, hogy ezt a háromoldalú megbeszélést jól ki tudjuk majd használni. Nem szabad, hogy sikertelen legyen ez a fázis. Mindenképpen a reális megközelítést kell itt biztosítanunk a tagállamok rendkívül szigorú költségvetési konszultációs politikákat indítottak el, ezek a politikák pedig el kell, hogy vezessenek oda, hogy a költségvetések pozíciója javul. Egy keretében ki kell emelni a válság elleni harcot, fel kell lendíteni a gazdaságokat, mégpedig a beruházásoknak a révén. Éppen ezért a költségvetés az Európai Uniónak lehetőséget ad, ad, adhat ahhoz, illetve arra, hogy hozzáadott értéket szolgáljon a beruházások, az erőforrásoknak a legjobb alkalmazásához. Éppen ezért az európai költségvetésnek meghatározó fontosságú szerepe van. ennek a költségvetésnek a keretében a 2020-as stratégiából kell, hogy kiinduljunk. Ez a stratégia máskülönben az eszmecserének a középpontjába került már az egyeztetéseknek az elején. Ez kell, hogy lehetővé tegye az, mármint a 2012-es költségvetés, hogy konkrétummal töltsük meg a 2020-as stratégiát. Olyan eszközökre van szüksége az Európai Uniónak, amelyek lehetővé teszik a gazdasági fellépülést. Éppen ezért a költségvetési vita a 2020-as stratégiának a fényében a 2012-es költségvetésről lehetővé teszi azt, hogy a fókuszpontokra koncentráljunk mindez azt is igényli, hogy egy sor eszköz is a rendelkezésünkre álljon, ez meghatározó fontosságú stratégia tehát, és ez teheti lehetővé azt, hogy a gazdaságunkkal, társadalmaink fellepüljönök. Éppen ezért hagy emeljem kére ki, mennyire ambíciózus a 2020-as stratégia, erről már sokat beszéltünk. Ebben olyan tartalmak fogalmazottak meg, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az Európai Uniónak a stabilitása biztosított legyen többek között az egységes valutánk az euró tekintetében is. Ezzel együtt más szempontok is érvényesülnek majd, erre nélkülözhetetlen szükség van. Olyan közpolitikákra gondolunk, amelyek például a mediterrán övezettel kapcsolatosak, és arra törekszünk, hogy az Európa Európai Unió tevékenysége külsőleg is látható legyen, ugyanis az Európai Unió képes arra, hogy a globális piacon is fontos szerepet töltsön be, ezt a szerepkört felelősség teljesen kell az uniónak ellátnia. Ne feledkezzük meg arról sem, hogy a költségvetésnek a jóváhagyása nem egy egyszerű kis műfaj, és egy, nem csak arról van szó, hogy itten a több éves kereten belül egy éves költségvetést ha hagyunk jóvá, hanem mindenképpen az éves működést is biztosítani kell, a kifizetéseknek a megvalósulását, és csak úgy, mint a 2012-es költségvetésnek a végrehajtását többek között olyan előnyezatoknak a végrehajtását, amelyek már, amelyeknek a felhasználása már az idejében elkezdődött. Ennek keretében látnunk kell azt, hogy a költségvetés alapvető eszköz ahhoz is, hogy a válsággal felvegyük a versenyt, és hogy érvényesülnek azok az eszközök, amelyeket a tagállamok állítottak fel az Európai Uniónak a prioritásos szerepe lehetővé teszi azt, hogy a költségvetése révén lépjen fel. Most pedig eljutok oda a, ahhoz a ponthoz, amely azt hiszem szintén kulcsfontosságú, nevezetesen arra gondolok, hogy a háromoldalú egyeztetés egy leglényegesebb momentumainak egyike a költségvetési eljárásnak. Ez teszi lehetővé, hogy együttesen megvitassuk azokat a pénzügyi, illetve költségvetési döntéseket, amelyeket témában meghozhatóak, különböző dolgok között kell mérlegelnünk. Nagyon fontos dokumentum a költségvetés, ezzel tudjuk jelezni már ebben a fázisban, hogy képes vagyunk együtt dolgozni az európai konstrukcióban, ennek a meghatározó szakaszában. Köszönöm. Lewandowski biztos úrnak adom meg a szót. Elnök úr, előadó asszony, tisztelt képviselők! Azért vagyok itt ma reggel, hogy a bizottság a benyújtott költségvetés tervezettel kapcsolatban meghallgassam az önök véleményét, illetve a triológusra vonatkozó mandátumok kapcsolatban. Nagyon fontos munka vár ránk, és a soron következő triológus három oldalú megbeszélésen beszélhetünk már, tárgyalhatunk már az Európai Parlament által fontos kérdésekről. De ahogy azt az előadó is elmondta, a jelenlegi szokatlan helyzetben a költségvetés, 2012-es költségvetés előkészítése nem haladhat a szokásos mederben. Meg kell találni az államháztartás konszolidációja, másrészt a munkahelyteremtés és a növekedés elősegítése közötti egyensúlyt. Azt hiszem, hogy ez tetten érhető az Európai Bizottság javaslatában is. Válságos időkben is szükség van arra, hogy pénzt fektessünk a gazdaságba, hogy a gazdasági fellendülést, amely még csak ingatag lábakon áll, megerősítsük. Ez vezette tehát a kezünket a 2012-es költségvetés tervezet előkészítésénél, illetve úgy gondoltuk, hogy az Európa 2020-as stratégiához kapcsolódóan fel kell vizsgálni a célokat. 62,6 milliárd euró tesz ki, ez a költségvetés tervezet 43%-át teszi ki. A Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos kiadások is 4%-kal növekedtek. Ez tehát a válaszom első része. Második, az, hogy a szigorú igazgatáshoz való, hoz, igazgatáshoz való szigorú hozzáállás a költségvetés, a bizottság költségvetése 0%-os növekedményt tartalmaz. Nagyon fontos, hogy teljesítménye alapon értékeljük a költségvetés végrehajtását, illetve a 2012 előtti költségvetési tervhez képest kell megállapítani a számadatokat. A 9 milliárd euróval maradunk a pénzügyi terv által 2012-re meghatározott plafon alatt? Közös felelősségünk, hogy reagáljunk a globális, globális fejleményekre is, ez különösen igaz a földközi tenger térségének délpartjaira, ez indokolja az egyes számot viselő módosító levelet, amelynek célja az, hogy költségvetésileg is reagáljunk a szomszédság politikai eh, eseményekre. Több mint 1 milliárd 300 ezer eh, eurót irányoztunk elő 2011-12-13-ra. A jövő évben ez több mint 500 millió eurót mobilizál a dél-mediterráneum számára. A négyes eh, fejezetet teljesen kihasználva, ugyanakkor a akár 153 milliónyi rugalmassági eszközforrást is kihasználva. A kifizetések 4,9%-kal nőnek, de ez nem öncélú növekmény, hanem a jogi vállalásainkat tükrözik. Még egyszer meg kell, hogy ismételjem, 8,8 milliárddal maradunk ezzel a 2012-es plafon alatt. A kutatás és fejlesztés növekszik, a kohéziós politika is növekszik. A tagállamok számláit kell fizetnünk, hiszen támogatható programok már lezárultak. Így tehát összességében nem várom a három oldalú megbeszélésektől azt, hogy igazán könnyű dolgunk öm, legyen. 2011-ben ügyes költségvetése kapcsolatban nagyon sokat tanultunk. Számítunk az önök támogatására abban, hogy konszolidáljuk az államháztartást, ugyanakkor a munkahelyteremtéshez, növekedéshez hozzájáruljunk. Nagyon remélem, hogy a költségvetési eljárás zöggenőmentesebben alakul, mint a tavalyi évben. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Most Muniz asszony kap szót a külügyi bizottság részéről. Köszönöm szépen. A 2012-es költségvetéssel kapcsolatos bizottsági megközelítés úgy tűnik, hogy arra korlátozódik, hogy a költségvetési szabályok szigorúan vett értelmezését kövessék, nekünk pedig erőforrásokra van szükségünk ahhoz, hogy elvégezzük azt, amit el szeretnénk végezni. A raportőr egyetért mondta a költségvetéssel addig, amíg az a 2020-as stratégiával egybevág, illetve növekedést és foglalkoztatást serkent. Ugyanakkor az Európai Unió politikájának külső aspektusait sem lehet ignorálni. Együtt kell működnie az intézményeknek ahhoz, hogy az Európai Unió globális játékos, globális szereplő lehessen. Ezt nagyon nehéz a jelenlegi javaslatból megtenni. A békét és az emberi jogokat kell előmozdítanunk az egész világon. Ezek a kérdések rendkívül fontosak a külügyi bizottság szempontjából, ami pedig a szomszédsági politikát, illetve a földközi tengeri térséget illeti. Az ottani fejleményeknek tükröződnie kellene a költségvetésben. A palesztin és UNRWA költségvetési sorok szintén elszenvedtek visszavágásokat. Az UNRWA költségvetési sor szintén fontos, és nem szabad, hogy áldozatul essen annak a játéknak, miszerint évről évre csökkennek az összegek. A földközi tenger szintén rendkívül fontos, ugyanakkor ne felejtsük el Latin Amerikát és az Európai Unió egyéb fontos külpolitikai érdekeltségeit. Az ICI Plus programmal is vannak problémák ezen kívül, nem csak a jogalapról van itt szó, és a jogalap kiterjesztéséről, hanem egész egyszerűen elő kell teremteni a megfelelő pénzügyi eszközöket. Egy fél másodpercet kérnék még, elnök úr. És ezt a költségvetést a lehető legrugalmasabban kell tudnunk felhasználni. Köszönöm. Köszönöm a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság nevében. Kacimár Kárkis úr kap szót. Elnök úr, a költségvetés ellenőrzés szempontjából el kell, hogy mondjam, hogy nem igazán állnak jól a dolgok. A tagállamok 80%-ának igen komoly eh, hiányossága van, tehát ez a tagállami felelősség. A brit miniszterelnök Cameron úr volt az, aki kimondta, hogy ne kérjen az senkinek érjen addig több pénzt, amíg a meglévő pénzeket nem tudja megfelelően elkölteni. 2011-ben ki volt legjobban lemaradva? Az Egyesült Királyság például. Miért? Azért, mert túl bonyolultak a szabályok. Ezért a az Európai Bizottságban a szakértőket arra kérem, hogy a tagállamokkal leülve, tárgyalva velünk együtt jobb szabályokat, egyszerűbb szabályokat, illetve jobb szigorúbb ellenőrzést próbáljunk bevezetni, jó lenne, hogyha bevezetnénk mondjuk eh, valamilyen sikerdélyet azokra a programokra, amelyek jól kerülnek végrehajtásra. Ugyanez az igaz a kohéziós politikára is, ahol mindenféle e- előlegekkel jobban, jobb eredményeket lehetne elérni. Köszönöm. Következik Beres asszony. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, a bizottság meghatározta a prioritásokat, az AMPL bizottság pontosabban, figyelembe véve azt a gazdasági válságot és szociális válságot, amely uram minket. 23 millió ember van munka nélkül, és ebből 5, 5 millió 2 tized millió fiatal. Az irányelvek a foglalkozás politikákban, a tagállamokban mit is fogalmaztak meg? Azt, hogy ö, tulajdonképpen nem szabad a foglalkoztatás másodlagos szempontúnak minősíteni akkor, amikor az éves növekedési felülvizsgálatot végzik a költségvetési konzultáció szó keretében a prioritásokat kell érvényesíteni a 2011-12-es évben. Ennek meg kell, hogy jelen, ez meg kell, hogy megjelenjen a költségvetési prioritásokban, úgy, ahogy azt a 2020-as stratégiában az Európai Unió megfogalmazta, nevezetesen fog, emelni kell a foglalkoztatást, csökkenteni kell a kirekesztettek számát a társadalomunknak a világából. Biztosítani kell a komplementaritást, a kiegészítő jelleget, a tagállami és az EU-s költségvetés

elnök úr. A kap második fejezetét illetően először is az első pillérrel kapcsolatban nincsen különösebb probléma, mert 90%-a a költségvetésnek gyakorlatilag elköltésre kerül, szinte 100%. Komoly pénzekbe fog kerülni a bővítés. a transferek egy koordinációs időszakot fognak majd engedélyezni azon tagállamok számára, amelyek nehézségekkel küzdenek. Itt a pénzfelvételi arány kb. 70%. A kérdés, amiket föl szeretnék vetni, az a zöldséggyümölcs piachoz kapcsolódik, illetve azok iskolai, iskolai gyümölcsprogramokhoz és a legszegényebb legrászorultabbak megtámogatásához kapcsolódik. Azt gondolom, hogy erre szolgáló pénzeket csökkenteni tervezik. Pedig én úgy gondolom, hogy az ilyen dolgokat éppen támogatni kellene. Egy nagyon komoly gazdasági válságon megyünk keresztül, szolidaritásra szükség van. A szolidaritás nem csak egy szó, hanem egy lelkiismereti állapot. Reméljük, hogy ezt a tisztességtelen helyzetet a bizottság kijavítja. Köszönjük, Kapulosz úr! és most pedig eh, az Econ szakbizottság részéről Ludvigson úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! A szakbizottságunk három prioritást jelentne kidomborítani. Először is szükség van egy pénzügyi ellenőrzési hatóságra, amelyet meg kell tudnunk finanszírozni az európai szinten. Ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy a pénzügyi piacoknak a stabilitása biztosított legyen. Új feladatai között elő kellene irányozni többek között azt, hogy a kutatások is biztosítottak legyenek. Kutatásra is tehát szükség van, és a szervezeti felépítése is a megfelelő módon kell, hogy kialakuljon ennek az intézménynek a gazdasági kormányzásnak a csomagja szintén hatékony felhasználása kell, hogy kerüljön már az indítása pillanatától kezdve. A harmadik emelendő szempont pedig az, hogy egy költségvetési mozgás térre van szükség ahhoz, hogy biztosítjuk a statisztikáknak a magas minőségét. Ezek hiányát szenvedtük, ez az egyik okaválságnak. a Elnök, köszönöm szépen, Ludvigson úr. Most pedig az Ipari Bizottságnak a nevében ő egy percben megadom a szót Bütikofer úrnak. Herr Präsident, Herr Kommissar, Frau Berichterstatter. Köszönöm. Elnök úr, biztos úr, előadasszony, kollégák. Elsőként, legelőször is szeretnék köszöntet mondani a szakbizottságom nevében az asszonynak a kiváló együttműködésért. Nagyon komoly munkát végzett, elmondhatjuk, hogy e, példamutató volt előadói munkája. Biztos úr, változnak a körülmények, nem jó, hogy nem megy az, hogy a megszokott kerékvágásban folyik a költségvetés előkészítése is. Az Európai Bizottság pedig az a benyomásom szeretne visszatérni a meg, dolgok megszokott rendjéhez, azonban a prioritások változnak, az energiapolitika terén nagyon komoly csökkentést terveztek. Szerintem ez nem jó ötlet Eh, valóban a, nem csak beszélni kell a dolgokról, hanem eh, a céljainknak megfelelően kell elkölteni az Európai Unió költségvetését. Az ITER és a Galileo eh, költségei már nem terhelik a költségvetésnek ezt a fejezetét. A kis és középvállalkozásokat kell segíteni. Fontos, hogy ők hozzáférjenek az európai forrásokhoz a kutatás és fejlesztés innováció területén. Köszönjük! Keller eh, asszony következik a Libe Bizottság nemében. Köszönöm. A Libe szakbizottság eh, támogatja a költségvetési növekedést a az ő területén. Ugyanakkor eh, új intézkedések mellett a létező programokat értékelni kell, és ezeket az értékeléseket kell az új programok elkészítésekor felhasználni. Eh, látunk teret eh, szinergiáknak, eh, és egyszerűsítésre is látunk lehetőséget. Meg kell vizsgálni, hogy mindig legyen az európai szinten hozott intézkedéseknek hozzáadott értéke. Érdemes megvizsgálni a körülöttünk zajló folyamatokat, és pénzköltési kapacitásainkat javul, javítani kell a roma integráció és a menekültek eh, ellátásának területén. Az ügynökségek pedig el tudják látni azokat a feladatokat, amelyeket eh, elvárunk tőlük. A Libe szakbizottság eh, úgy véli, hogy a SZISZ-2 költségvetés nagy részét tartalékba kell helyezni, illetve a személyzeti költségvetést is tartalékba kell helyezni, akkor, hogyha az UTP programnak nem látjuk az értékelését, éves jelentését. Köszönöm szépen, Szodargász úr, nem látom. Nem látom sehol a teremben. Akkor megadom egy percben a nők egyenlőség, nőegyenlőségjogának a a nevében, Matera asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, nagyon nehéz helyzetbe kerültünk gazdasági és pénzügyi szem, ö, világbani ott vannak az aló államadóságok, és azt látjuk, hogy a közberuházások rendkívüli módon visszaestek, és ez ártalmas a növekedésnek, illetve a foglalkoztatásnak. A 2020-as stratégia szerepel a 2012-es költségvetésének is a központjába. Ezt a bűvös kört kell, hogy most megtörjük, erre törekszik a költségvetési tervezet. Hallottuk a bizottság szavait a 2012-es előirázatokkal kapcsolatosan, viszont én a FAM szakbizottság költségvetési előadójaként azt kell, hogy megalapítsam nagyon szomorúan, hogy például az olyan programunk, mint a Progress nagyon kis emelkedést kap csak. Ugye ez egy olyan program, amely harcol a szegénység ellen, a fiataloknak a helyzetét kívánja javítani, és még a Daphne program is alul finanszírozott, az a Daphne program pedig nem más, mint a nők elleni erőszakoknak a visszavetését hivatott program. Úgy vélem, hogy a 2012-es költségvetésnek feladata az, hogy sokkal konkrétabban nagyon válasz az európai kihívásoknak, amikre szembesülünk. Ennél köszönöm szépen, Materászony. Most pedig a frakciók nevében hallgassuk meg a képviselőket. Először is megadnám a szót Levia úrnak a néppárt részéről két percben. Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli... Köszönöm. Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim. A három költségvetési folyamatban szerepet vállaló intézmény előtt álló feladat nem egyszerű. Meg kell azt határozni, hogy az elkövetkezendő években az Unió előtt álló kihívásokra mennyi pénzt fordítunk, ezek megoldására mennyi pénzt fordítunk, meg kell találni az egyensúlyt a e, növekedésfejlesztés, illetve másrésztről a megszorítások között, amelyeket végre kellett hajtani. Az Európai Parlament most üzte napirendjére ezt a témát, nagyon fontos lépés. Ez a néppárt szeretne szorosan együttműködni Bácáni asszonynal. Köszönöm az eddig elvégzett munkáját, azonban úgy érezzük, hogy hangsúlyozni kell, hogy az Európa 2020 stratégiára minél több pénzt különítsünk el a 2012-es költségvetés középpontjában, ez kell, hogy álljon. És ennek segítségével segíthetünk a tagállamoknak abban, hogy a válságból kilábaljanak a szolidaritáson, fejlesztésen, innováción és munkahelyteremtésen alapuló növekedést kell szem előtt tartanunk, ezek a mi prioritásaink. Ezen ágazatokban kell befektetéseket eszközölni, csak így tudjuk Európát kivezetni a jelenlegi válságos helyzetből. Az Európai Unió hozzáadott értékét akkor tudjuk a gyakorlatban is megjeleníteni, hogyha megfelelő pénzügyi programozással a költségvetést eh, hatékonyan hajtjuk végre. Egy konkrét kérdésre is hadd utáljak, az uniós költségvetésből el nem költött pénzek sorsa eh, olyas valami, amivel a több éves pénzügyi keretben kell foglalkoznunk. Jelenleg ugyanis nincs megfelelő jogalap arra, hogy ezekkel a pénzekkel máshoz kezdjünk. Végezetül még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a, a decemberben történtekkel szorosan összefügg ez a munka. Nagyon fontos, hogy a tagállamokkal egyensúly helyzetet eh, alakítsunk ki, hogy stratégiai céljainkat elérhessük

Liberális frakció nevében Haglund úr. Először is szeretnék köszönetet mondani azért a kiváló munkáért, amelyet a jelentéstevő kolléganőnk végzett. A 2020-as stratégia eh, vezérfonalként határozta meg a tevékenységét, ez a stratégia pedig a jövő stratégiája. Ennek a keretében kell, hogy megfogalmazzuk a több éves pénzügyi keretet. És egészen biztos vagyok abban, hogy a 2013-as költségvetés is meghatározó lesz e tekintetben. Nos, egy nagyon hosszú és nehéz folyamat kezdődött el a 2011-es költségvetés kidolgozásával már eleve még sikerült összehangolnunk a kottánkat, ha nehézen is, a tanácssal. Ugyanakkor Sajnálkozón kell nyilatkoznom azokról a változtatásokról, amelyeket a bizottság javasolt a 2012-es költségvetésben. Ezek túl messzire mennek, túl messzire vezetnek el véleményünk szerint. Úgy vélem, hogy a hatékonyságot kellene növelni a költségvetésben, és nem a szám adatait. Ez az egyre egy megoldás, amelyet elfogadhatónak találunk a mi részünkről. Ugyanakkor kiemelném azt is, hogy minden évben, egyes ágazatokban azt észleljük, hogy emelések történnek a számokban, miközben felhasználámosokat is észlelünk a másik oldalon. Vissza hoznak bizonyos előnyázatokat, mert hogy nem kerültek felhasználásra. Éppen ezért az a véleményünk, hogy alapvető, hogy világosan lássuk a gazdasági valóság alakulását Európában. Éppen ezért úgy véljük, hogy a költségvetésnek nem kellene olyan nagy kiterjedelműnek lennie, mint ahogy ezt a bizottság javasolja. Nem lehet csak nulla növekedéssel megelégedünk. természetesen, ez így igaz, de pontosabban kellene mérlegelnünk a prioritások között a felelősség teljes mértékben tudunk csak így mondom fölépni. Köszönöm szépen, mondja az elnök Hánnod úr, most pedig az ECR nevében másfél percben Bokros úr. A görög állam gyakorlatilag csődbe van a kérdés, én már nem az, hogy az adósságát el kell engedni, hanem azt, hogy mikor. Minél hamarabb, annál jobb. Az európai intézmények egész egyszerűen nem értik meg a természetét a problémának nem likviditási probléma, hanem fizetésképtelenségi probléma van, amely a görög gazdaság versenyképtelensége miatt következett be. A görög adófizetőket további adóssággal megterhelni nem csak haszontalan, hanem kifejezetten eh, mindent aláás. Az adóság egy részét eh, el kell engedni, és a terheket elosztani a hitelezők között a német, spanyol és görög bankokat, francia bankokat újra tőkésíteni kell. Húsz évvel ezelőtt, amikor a kommunista országokban az átszervezést megszervezték, akkor a központi bankokat megreformálták, és megtiltották nekik azt a gyakorlatot, amit most az EKP követ. Az eurozóna ennek a következményeivel kell, hogy együtt éljen. Ebben a kontextusban kell megvizsgálnunk a 2012-es költségvetést. Illúzió lenne a tagállami hozzájárulások növekedésében reménykedni. Az öt nagy fizetőképes ország vezetőjének levelét nem lehet csak úgy oldalra söpörni. Az Európai Parlament tavalyi nagy kudarcát figyelmeztető jelként kell észbe tartanunk. A parlamenti delegáció mandátuma sokkal szerényebb kell, hogy legyen egy, egy másrészt pedig realistább, hogyha az Európai Parlament releváns akar maradni az EU-ban a jelenlegi kihívások közepette. Köszönjük Bokros úr, a zöld frakciója nevében egy percben Trüppel asszony kap szót. Äh, verehrte... Elnök úr, tiszteletre méltó barátaim, biztos úr, először is általánosságban szeretném támogatni azt, amit Lewandowski úr elmondott ilyen időkben. meg kell találni az egyensúlyt, a megtakarítások, az államháztartás egyensúlya, a pénzek megfelelő elköltése, a beruházások szintjének fenntartása között, hiszen egyébként nem kerülhető el a, az, hogy a gazdaság növekedése negatív irányba forduljon. A kérdés, ahogy azt biztos úr is helyesen felvetette, a következő az Európai Unió várakozásoknak megfelelő célokat el tudja -e érni. Nekünk a zöldek számára különösen fontosak az olyan projektek, mint például a nukleáris reaktorprojekt, amelyek a legnagyobb finanszírozási növekményt kapják. Ez a megfelelő szimbólum, ez a megfelelő üzenet ilyen időkben, amikor a megújuló energiaforrások kutatási projektjeit eh, megállítják, leállítják, visszavonják, ha komolyan gondoljuk az éghajlatváltozás elleni politikánkat, akkor ezeket a pénzeket eh, nem szabad csak eh, eh, egy projektre költeni, ezért nem tudjuk támogatni a javaslatot, bár sok jó eleme van. Köszönjük szépen, Trüppel asszony, most pedig az a GUE frakció nevében Portas úr. Köszönöm, elnök úr. Egy politikai kérdést szeretnék felvenni, felvetni, amelyik a kérdésben nem szerepel. A Görögországgal és saját hazámmal kapcsolatos ez a kérdés, Portugáliával és Görögországgal. Jean-Claude Juncker azt mondta, hogy ez a két ország hamarosan bekerülhet egy pokoli megszorítási ördögi körbe, az egyik megszorítás követi majd a másikat. És ennek egyértelmű következményei lesznek a, az állami befektetésekre és a munkahely teremtésre. Tehát 2012-n túl kell tekinteni, 2013-on is túl kell tekinteni, és oda kell hatni, hogy az Európai, Parlament, Európai Uniónak egy olyan strukturális finanszírozó politikája legyen, amely ezeket az országokat meg tudja segíteni. Tehát nem csak egy cash flow lőleget kell adni ezeknek, hanem biztosítani kell azt, hogy a nemzeti politikák illeszkedjenek az európai politikákba a befektetések érdekében. Köszönjük Portas úr! az ERT frakció nevében Andreasen asszony következik. Köszönöm. Elnök úr, arról tárgyalunk, hogyan lehet a, a csőcére megmenteni, csőcén álló Görögországot eh, megmenteni. Ez a pénzügyi vihar az egész eh, világot megrázta és közben mi a 2012-es költségvetést 5%-kal növelni akarjuk. Ez eladhatatlan. Ezt nem fogják lenyelni az európai adófizetők, és a hitelességünket ássa alá. Az uniós költségvetés nem jelent megoldást a válságban. Jó néhány olyan területe van a költségvetésnek, ahol csökkenteni kellene, ezt jól tudjuk. A sikertelen kudarcba fulladt projekteket le kell állítani, sok régióban az embereket jogait, érdekét nem veszik figyelembe, ezeket a projekteket le kell állítani. Ezért 2012-es költségvetés csökkenteni kell az előző évhez képest. Ha nem így járunk el, akkor a, csak a tagállamok kormányfői védhetik meg Európától az állampolgárokat. Köszönjük, András asszony! Egy percben a független nevében Hártong úr következik. Voorzitter, vandaag bespreken we de EU-begroting. Köszönöm. Nos, a 2012-es költségvetésről vitázunk. Mi nem támogatjuk azt, egyáltalán nem támogatjuk, nem akarjuk ezt az 5%-os emelést. Egy sor kezdeményezés született és gyakorlatilag ezek arra irányulnak, hogy olyan pénzekbe fogjuk betömködni a pénzeket, amelyek semmire nem fognak majd tudni vezetni. Gondoljunk itt az ITER költségvetési forrásaira, átcsoportosítás történik a több éves egyéb pénzügyi forrásokból. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag vissza fognak köszönni a különböző feszültségek, problémák évről évre. Minden egyes kormánynak joga kell, hogy legyen vétót emelni, így a holland kormánynak is. A költségvetés csak akkor szabad jóvá hagynunk, hogyha a nulla az emelkedés, nulla százalékos az emelkedés, mint ahogy az Hollandia igényli. Éppen ezért most Hollandiát felhívom, akár csak a többi tagállamot is arra, hogy éljenek a vétójogokkal. Köszönöm szépen, köszönöm, mondja az elnök úr. Hartung úr, most pedig megadom a szót Garigá Poledo úrnak két percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Lewandowski úr mindig nagyon észszerűen lép fel, támogatjuk tehát ezért most is. A felhatalmazása a háromoldalú eszmecserének még fontosabb az idejében, mint más években, ugyanis a 2012-es költségvetés kapcsán beszélni fogunk a több éves pénzügyi keretről is, a jövőbeli pénzügyi keretről. De facto ez azt jelenti, hogy akkor, amikor a tavalyi egyeztetés végbe ment, 2010 eh, júniusában kudarchoz jutottunk egészen novemberig, ezt észleltük, és eh, reméljük, hogy az idejében ez nem így történik, és sokkal inkább az intézmények vállalják a konszenzust, nem úgy, mint tavaly. Balzán úr, a Balzári asszony a maga részéről pedig úgy tűnik, hogy egy nagyon észszerű felhatalmazási javaslatot terjesztett elő. Ebben szerepelnek mindazok a feltételek, amelyeket meg kell, hogy tudjunk tárgyalni, akkor, amikor a pénzügyi keretről beszélünk, a több évesről. Aláhúzom ugyanakkor azt is, hogy mennyire fontos a mennyiségi ö, értékelés a költségvetési forrásokon. akkor, amikor a stratégiáról beszélünk, a 2020-as stratégiáról értékeléssel kell élnünk. Mindezek a szempontok benne vannak azon javaslatban, amelyet Bázani azt, hogy fogalmazott meg. Éppen ezért a háromoldalú egyeztetésnek sikeresnek kell lennie az eredmény a költségvetési egyeztetésnek a 2012-es költségvetéssel kapcsolatosan nagy mértékben fog fog függni attól, hogy a pénzügyi keretnek, a többéves pénzügyi keretnek az a megvitatása mennyire lesz sikeres az intézmények között. 4,9%-os kifizetési emelkedést igényel a javaslat. A, a kötelezettségvállalásoknak elnézést, együtt a tolmácsnak az emelkedését igényli meg kell vizsgálnunk az, hogy hol van leginkább szükség erre, például a szolidaritási kiadásoknál. Köszönöm szépen. Elnök, most pedig megadom a szót Grilli asszonynak másfél percben. Köszönöm szépen, és köszönetet szeretnék mondani mindenek előtt jelentéstevő asszonynak, aki jól kidobbalított, hogy mennyire fontos és sürgetős mozgosítani a forrásokat, a költségvetési forrásokat összhangban a 2020-as stratégiával és az európai szemeszterrel összefüggésben. Ugyanakkor nehéz feltétel között történik mindez azon megszorítási keretek között, amelyeket a tagállamok közelezővé saját polgáraik számára. Ott vannak az egyéb szempontok is, miért például az is, hogy, hogy a, a leg, el, legszegényebb, legkitettebb lakosságnak a támogatása most megnyírválása került. Szomorúan olvastam a sajtóban, hogy drasztikusan fog majd csökkenni az a forrás, amelyet a legrászorultabbek kapnak. Gyakorlatilag ez nem egy, egy rendkívül alacsony összegre, és gyakorlatilag az Európai Unió az élelmezéshez való jogot oly mértékben megnyilválja, hogy évesen gyakorlatilag egy eurónyi lesz a támogatásuk a korábbi sokkal magasabb összeghez képest. Ez a fajta szigor, nadrágszi politika pontosan mutatja azt, hogy mennyire kudarcot val az Európai Unió e tekintetben az emberi dimenzió érvényesülnek, érvényesek kellene, pont a legkiszolgáltatabbak esetében. Nem szabad, hogy jogi és technikai eszközök szolgálnak arra, hogy az élelmiszer segélyt, illetve támogatást megszüntessük, vagy meg teljes mértékben megnyírmáljuk. Nagyon rossz képet fest magáról az Európai Unió, az Európai Uniónak pedig a polgárokat kellene képviselnie, és nem szabad, hogy azt tegye, hogy négyel elosztja azt az összeget, amelyet korábban jutatott, úgyhogy biztos úr, azt mondom, hogy ezt a döntést ezt a bírósági döntést, illetve a közösségi döntést mindenképpen meg kell vizsgálnia, felül kell vizsgálnia, és kívánom, hogy az eszmecsere keretében erre is sor kerüljön. Elnök, köszönöm szépen, asszonyom. Jensen. Jensen asszony egy percben kap szót. Jensen. Jensen asszonyt nem látom. Így következik Alice úr egy percben. Oh, uh, uh, Köszönöm. Elnök úr, szeretnék én is gratulálni Bálcáni asszonynak. Nagyon nehéz munkája volt az adott körülmények között, mert az Európa 2020-as stratégiában igen ambíciózus terveket tűztek ki célul, azonban az igazi probléma az, hogy hogyan lehet finanszírozni ezeket az ambíciózus célokat, a jelenlegi nehéz pénzügyi körülmények között. Bokros úr is említette, hogy a tanácsnak az euró jövőjéről kell elgondolkoznia. A frakciónk úgy véli, hogy a value for money eh, elvet kell szem előtt tartani, van, ahol csökkenteni kell, az Európai Bizottság igazgatási költsége 0%-kal nő, de vannak azonban olyan területek, ahol tovább csökkenteni kell. Ezen költségvetési eljárásban erre nem koncentráltunk ez ideig eléggé. Ősztől fogva nagyon komolyan kell ezt vizsgálni. Az Európai Bizottsághoz 60 kérdést intéztünk azzal kapcsolatban, hogy azokon a területeken, ahol a végrehajtás igen alacsony szintje tartalmazható, vagy található, ott hogyan kell változtatni ezen. Köszönöm. Egy percre Vertman asszonynak adom meg a szót. Mit Köszönöm. Ebben a 2012-es költségvetési javaslatban fordul elő először a 2020-as stratégia hatása a költségvetési folyamatra. Eh, néhány dolgot eh, emelnék itt ki. 20%-os a munkanélküliség eh, Európában, Spanyolországban még magasabb. Az ifjúsági munkanélküliség, ez, ez ennek oka, ennek eredménye az, hogy a fiatalok az utcára vonulnak, egy elveszett generációról van itt szó, sokkal többet kell tennünk ezekért a fiatalokért. A 2020-as stratégia keretében 43,5% a költségvetésnek kötelező pénzelköltés. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb mozgásteret kell adni a bizottságnak. Köszönjük másfél percben, von úr kap szót. Uh, Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem mindannyian jól tudjuk, hogy a fel nem, az ezévi ez itt költségvetési tárgyalások nagyon nehezek lesznek, ezért az Európai Parlamentnek tisztáznia kell, hogy mik a prioritásaink, és hogy ezekért hajlandóak vagyunk-e harcolni. Fel kell készülni arra is, hogy más prioritásokra rácsoportosíthassunk pénzeket. Szerintem olyan területeket kell inkább finanszírozni, amelyeket növekedést, munkahelyteremtést szolgálják Európa szerte, főként olyan időkben, amikor a tagállamok saját költségvetésükben megszorításokat eszközölnek. A kohéziós politika, a strukturális alapok kulcsfontosságúak a növekedés teremtésben, a főként a régiókban, erre megfelelő pénzeket kell elkülöníteni, ezért támogatom a strukturális alapokra szánt pénzek növekedését. A kutatás és fejlesztés, az egyetemek, a kutatóintézetek roppant fontosok, innováció nélkül nincs gazdasági növekedés, E, így kell az innovációt projektekben munkahelyekre váltani. A beruházások a közlekedés terén, az energiahálózatok terén, a szélesávú internet kiterjesztése terén, főként a távoli régiókban mind-mind a növekedéshez, munkahelyteremtéshez járulhatnak hozzá. A Lisszaboni szerződésből is új felelősségkörök következnek, erre külön pénzt kell elkülöníteni, remélem a bizottság ezt a jövőben alaposabban megvizsgálja. Köszönjük a Bón úrnak, mondja az elnök. Most pedig nem, Jensen asszony megérkezett. Látom, hogy most már itt van a körünkben, megkapja az egy percét, ha kívánja, parancsoljon. Vi ser jo allerede, at det bliver betalingerne, der bliver problemet den her. Köszönöm szépen. Valóban a kifizetések okoznak gondot. Nagyon sok ország nem hajlandó a kötelezettség vállalásait teljesíteni. Meg kell találni a megoldásokat erre. Fel kell tudni lépniük a tagállamnak, és fel kell tudniuk használni a struktúrális alapjaikat. A 2012-es költségvetéssel kapcsolatosan pedig kiemelném azt, hogy ügyelünk arra, hogy az energetikai ágazat prioritást élvezzen kellő forrás kell előirányozni ahhoz, hogy a megújuló energiák fenntartható módon műk, érvényesülhessenek. Új projektekre van szükség. Egyetértünk ezekkel a törekvésekkel. Aztán az ITER programmal kapcsolatosan ugye problémák merültek fel. A bizottság nyomás alá kíván minket tenni, de Lewandowski én azt mondom, hogy nem minket hozzon ilyen helyzetbe, hanem a tanácsot. A tanácsra kell nyomás gyakorolnunk, mondom én önnek, Lewandowski úr nem vagyunk annak hívei, hogy más kutatási forrásokat csoportosítsanak át. Elnök, köszönöm szépen, Jensen asszony. Most pedig áttérnénk a spontán felszólalásokra kellő úr egy percben. Kelly úr. Általában szólva, az európai szinten elkötött pénz hozzáadott értéket kell, hogy képviseljen. Ezt a polgároknak is látniuk kell. Sajnálatos módon a hozzáadott érték és annak láthatóvá tétele két teljesen külön dolog. Ezt érdemes alaposabban megvizsgálni, és úgy átalakítani a költségvetést, hogy a tagállamok, a polgárok, szavazó polgárok lássák, érezzék, hogy valóban hozzáadott értéket jelent Európa. Másodszorban az Európai Unió 2020-as stratégiája eh, kulcsfontosságú 2020-ban nem a költségvetés alapján fognak rólunk vélemény nyilvánítani, hanem az alapján, hogy az Európa 2020-as stratégia elérte céljait. Ha igen, akkor több munkahely, nagyobb növekedés, nagyobb innováció és vállalkozókészség lesz Európában. Ezt kell célul tűznünk magunk elé. Végezetül el kell még, hogy mondjam, hogy saját források rendszerét be kell vezetni, minél hamarabb, annál jobb és annál kevesebbet kell majd költségvetési vitákkal foglalkoznunk. Köszönjük el, úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Először is gratulálni szeretnék asszonynak a jelentéséért, amelyet megismerhettünk, és Valóban a költségvetés egy alapvető fontosságú eszköz. Ez az az eszköz, amely támogatja, megtámogatja a forrást, biztosít valamennyi szakpolitikáknak, a kohéziós politikát, a kutatási politikát, a külső fellépéseinket. Mindezek a tevékenységek költségvetés nélkül nem lennének működőképesek. Éppen ezért akkor, amikor válságot érünk meg, még inkább, mint máskor erős költségvetésre van szükségünk, tisztelt biztos úr. Számos igény merült fel, ezeket kell tudnunk finanszírozni, éppen ezért az alapvető fontosságú programokba kell pénzt juttatnunk, a foglalkoztatásra gondolók, az ifjúságot célzó programra, illetve a legrászorultabbnak a programjára, amelyet éppen most kérdőjelezett meg az Európai Unió bírósága. Nem szabad, hogy csak számviteli alapon működjön a költségvetésünk, és nem szabad, hogy csak arra koncentráljunk, hogy hogyan csökkentsük a kifejezetéseket. Nem. Lewandowski úr, ön biztosan emlékszik arra, hogy kötelezettségvállalásaink vannak, és jogi kötelezettségeink. Köszönjük egy percben. Ferreira úr kap szót. Obrigado, Presidente. Dentro dos limites extremamente... Köszönöm, elnök úr, biztos úr kollégák mivel az Európai Unió költségkövetése igen szűk határok között változhat csak, ezzel nem is akarnak változtatni az európai vezetők, azonban az igényekhez nem igazodik, főként ilyen válságos időkben elfogadhatatlan, hogy továbbra is a társfinanszírozás feltételei ilyen szigorúak, főként a struktúrás alapok esetében. Az alacsony felhasználási arány lehívási arány pontosan a legnehezebb helyzetben lévő országokban a legalacsonyabb. Nőnek az adók, megszorítási intézkedéseket eszközölnek a kormányzatok, például az én hazámban is, honnan lesz társfinanszírozás? 10%-ra kell csökkenteni a társ finanszírozási arányt, legalábbis azokban az országokban, ahol a legnehezebb gazdasági helyzet van, hiszen így javulhat az uniós alapok lehívási aránya, hogy ne azoknak a zsebébe vándoroljon az európai költségvetésből a pénz, akiknek legkevésbé van rá szükségük. Köszönjük. Nincs mikrofon. Äh, Köszönöm, äh, elnök úr. Mindannyian tudjuk, hogy äh, az Európai Uniónak most költségvetési, takarékossági programot kellett elindítani, valamint a tagállamoknak is, amely mindenképpen fájni fog az európai polgároknak, csak úgy, mint a jelentős befizetések a permanens stabilitási mechanizmusba, amelyet jövő évtől kell eszközölniük. kell győznünk a polgárokat, hogy eh, tényleg eh, ez a legjobb dolog, amit eh, elvárhatunk tőlük. A éves programokat nem tudjuk visszafogni a szerződés betartása mellett. Oda kell hatnunk, hogy legyenek megtakarítási lehetőségek, Eh, és ahelyett, hogy új ügynökségeket eh, állítunk fel, a csalás ellen kell fellépni. Ha a csalás ellen sikeresen fellépnénk, az már nagyban megkönnyíteni a költségvetési helyzetünket. Köszönjük, Mölcer úr, Hercogasszony

Yes? Yes? <coughs> Short, short remark. Roppant rövid leszek. A háromoldalú tárgyalásokkal kapcsolatban két konkrét kérdésre reagálni. Kapulas Santos és Krölier asszony mm, beszéltek a rászorultakat eh, segítő programról. Az Európai Bíróság korlátozta ezen a téren a mozgásterünket. 500 millió euróról 100 millió euróra csökkent ezzel az érhető pénz. Meg kell találnunk a megoldást, valószínűleg egy új jogalapot. Bütikofer úr azt állítja, hogy az energia célok nem jelennek meg megfelelően a költségvetésben. Nos, ez évben a beruházások késedelme miatt, gondolok itt elsősorban a Nabukkóra és más Azerbajdzsánnak közös projektekre, megnyerte az Euróvíziós Dalfesztivált, Azerbajdzsán hátradőlt, és ezért óriási késedelem tapasztalható az energetikai projektekben az eh, energiahálózatok összekapcsolásának kiépítésében akik csökkenteni kívánják a költséget és azoknak azt üzenem, hogy 2012-ben Görögország és mások megrászorultak iránt vállalt kötelezettségünket teljesítenünk kell, strukturális finanszírozást kell nyújtanunk ezen országoknak a következőben. Köszönöm. Köszönjük, biztos úr. Álcáni asszony kapja meg a szót a vita lezárásaképp. Parancsoljon. Da questo... Köszönöm. Nagyon érdekes eh, vitát eh, láttunk, és eh, a parlamenti bizottsági szavazások fényében úgy tűnik, hogy az alapvető stratégiában nagyjából mindenki egyetért. A költségvetés az az eszköz, amely rendelkezésünkre áll, hogy ezt a kényes egyensúlyi helyzetet, állapotot megtaláljuk a növekedés és a konszolidáció között. Ez az egyetlen lehetőségünk az ellen, hogy fellépjünk az európai gazdaság hanyatlása, adott esetben végletes hanyatlása ellen. Az Európai Parlament nem akar egy generikusan ambiciózus költségvetést, hanem egy olyan költségvetést akar, amely az EU 2020-as stratégia célkitűzéseire koncentrál, társadalmi kohéziót biztosítja. Ezek mind fontos dolgok, és a költségvetés pedig be fogja mutatni, hogy melyek azok a tételek, amelyeket mi a legfontosabbnak tartunk. Ahogy mondtam, a költségvetés egy fontos eszköz a kezünkben, és ennek Eh, azokra a tételekre kell koncentrálnia, amelyek előmozdíthatják a szakpolitikánkat és helyreállíthatják a stabilitást az Európai eh, Unión belül, eh, helyreállíthatják a közös valutának a stabilitását. Egy komoly felelősségvállalásra van szükség, amely békés tárgyalásokhoz vezethet az Európai Unió jövője érdekében. Köszönöm, Bazzani asszony. Erről a tételről ma 12 órakor szavazunk erről a napirendi pontról. Most pedig a következő napirendi pont egy közös vita a kohéziós politikáról, és először is megadom a szót Piper úrnak négy percre.